Éppen ezért ezt elfogadjuk a házszabály 71. cikke értelmében, és az elnök ezt a határozatot aláírja a tanács elnökével a délután folyamán. Áttérünk a következő jelentésre, Moreira jelentés, kettős felhasználású termékek kivitelének átadása, közvetítése és átszállításának ellenőrzése nem, nem érkezett be módosító indítvány, éppen ezért a tanács álláspontját elfogadottnak tekintem. Áttérünk Langen úr jelentésére, a származtatott ügyletekre, mielőtt elkezdünk szavazni, a bizottságnak adom meg a szót, Tájáni úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság gratulálni szeretne a politikai megállapodáshoz, de szeretné azt, hogy ellenvetését, jogi ellenvetését említse meg a jegyzőkönyv, a szöveg egyik részével kapcsolatban a bizottság úgy érzi, hogy a 77-es cikkely 3-as bekezdését törölni kell a szövegből. A bizottság véleménye szerint a 290-es cikkelyt fontos cikkelyként kell értékelni, és ez a rész autonóm a delegált jogi aktusok számára. A szakértők véleménye alapján a megállapodási jegyzőkönyvben a három intézmény között tükrözi ezt az értelmezést. Éppen ezért elfogadhatatlan, és a 290-es cikkely ellen megy az a tény, hogy a megállapodási jegyzőkönyv egy kötelezettséget vezet be, miszerint eh, anyagi eh, kérdésben konzultációra van szükség Köszönöm, mondja az elnök Langen úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezzel a jogi kérdéssel kapcsolatban rögtön állást fog foglalni a szakbizottság elnöke, a tanács és a parlament visszautasítja a bizottságnak ezt a javaslatát. Mind a két jogalkotói testületben tehát egységes az álláspont, hogy ez megfelelő ez a javaslat, de engedjék meg, kedves hölgyeim és uraim, hogy néhány rövid magyarázattal szolgáljak a projektet illetően. Ezzel a derivátumokra vonatkozó rendelettel a pénzügyi piacra vonatkozó szabályozásnak a szívét fogadjuk el, és a jövőben biztosítjuk azt, hogy a tőzsdén kívüli kereskedelemben résztvevő származtatott ügyletek központi szerződőfelek bevonásával e, kerülnek lebonyolításra, megfelelő tőke alátétel rendelkeznek. 2011-ben 708 milliárd E, e, euró, dollárnyi pénz folyt ebbe a piacba, és ez meghaladja a világnak a GDP-jét. Éppen ezért a felügyeleti szerveknek most jogot biztosítunk arra, hogy ezt a nagy és áttekinthetetlen piacot, ami rendkívüli kockázatokkal jár a pénzügyi eszközök terén, itt a központi szerződőfelek útján minden egyes ügyletkötés tekintetében ellenőrizzük, és itt szigorú feltételeket teremtünk meg ennek eh, számára, beleértve az intézményeknek, a harmadik országbeli intézményeknek az ellenőrzését is. Éppen ezért ezen a helyen szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik ezt támogatják, és szeretnék bárnyi biztosnak is köszönetet mondani. Ugyanakkor sajnálatosnak tartom, hogy az eljárási szabályzat ilyen fontos szavazási kérdésben nem engedte meg a méreható vitát. Tekintettel arra, hogy az úgynevezett informális hármoldalú megbeszélések ezeknek a rendelkezéseknek a változtatását irányozzák elő. 2011. július ban volt vita, az eredmény a trilógusnak az eredménye, és éppen ezért nem volt eredmény arról, hogy itt beszéljünk erről a témáról, éppen az eljárási szabályzatot e tekintetben módosítani kell. Köszönöm. Dr. Langen. Köszönöm Langen jelentéstevő úrnak. Bóz asszony, ön is szót kért, parancsoljon. Köszönöm szépen. ami a 67-es cikk pont 3-ast illeti, én ezt tudomásul vettem, de nem fogjuk ezt törölni. Mielőtt elfogadásra kerül egy delegált jogi aktust, az ezmát kell konzultálnia a bizottságnak. Ők független, szabályozó hatóság, nem tagországi szakértőkről van szó tehát itt a függetlenség eh, kérdése nagyon fontos, hogyha ők nem szakértők, nem tagországi szakorték, szakértők, akkor ki garantálja a függetlenséget. Éppen ezért nem osztozunk a bizottság véleményében, eh, mi szerint a 290-es cikkely ellen megy ez a szöveg, illetve az közi megállapodás ellen, illetve más szövegek ellen, amelyekre utaltunk. És kérem, hogy ezt jegyezzék fel a jegyzőkönyvben. Köszönöm szépen, Bóz asszony. Szavazunk erről a jelentésről. A 34-es módosító mellett ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Ki támogatja a javaslatot, ellene ki van, ki tartózkodik, hátul egy halk hang, Nép szerinti szavazást indítok, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. Áttérek Morán Sártyi asszony jelentésére. Egyes módosító mellett ki van? Ellene? ki tartózkodik, elfogadva. Ki, a, ki támogatja a javaslatot, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. A jogalkotási állásfoglalási indítványról szavazunk, megnyitom az elektronikus név szerinti szavazást, lezárom a szavazást elfogadva, mégpedig a nagy többség elfogadta ezt a jelentést. Gratulálok a jelentéstevőnek. Kaza úr jelentés, évedi kiadók területén vadó közigazgatási együttműködés. Jelzem, hogy a 12-es és a 14-es nem utal az összes nyelvi verzióra. Ezekről nem szabadunk. A az eljárási szabályzat 157-es per 1-es cikkeje értelmében fontos, hogy az érintettek megfelelő nyelvi megoldást találjanak. Blokkban szavazunk a módosítókról, a 2-es, 13-as mellett ki van, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Egyes módosító, név szerint és szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A módosított javaslatot eh, tegye fel a kezét, aki elfogadja. Ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. És a jogalkotási javaslatot ki, fog el, ki fogadja el név szerinti szavazást, megnyitom az elektronikus név szerinti szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva, a nagy többség elfogadta ezt az anyagot. Gratulálok a jelentéstevőnek. Vógan úr jelentése a bevételek és kiadások 2013 jogalkotási javaslatát ellenőriztük. A kettes bekezdéssel kezdem. Ki van mellette? Név szerinti szavazás. Elnézés, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Alors, au, à mode nominal. Egyes módosító, megnyitom a szavazást, mondja az elnök elektronikusan. Lezárom a szavazást. Adop. Ah, C'est rejeté, pardon. Elutasítva. L'amendement numéro 2. Kettes módosító. Tegye fel a kezét, aki mellette van. Ellenem. Ki Elutasítva. Hármas módosító, név szerinti szavazás, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ö, hetes név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva Négyes módosító, tegye fel a kezét, aki mellette van, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Ötös módosító, név szerinti szavazás, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas módosító, név szerinti szavazás, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva hatos név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Az állásfoglalási indítványról név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Le vote n'était pas ouvert, alors le vote est ouvert. Akkor most megnyitom a szavazást, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva Gratulálok a jelentéstevőnek. Áttérünk Matera asszony jelentésére. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap. Kettes módosító mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Hármas módosító mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Állásfoglalási indítványról név szerint szavazunk, meg fogom nyitni a szavazást, most megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. Lamasszúr úr jelentés az eredási szabályzat módosítása az Európai Parlament és a nemzeti kormányokat képviselő intézmények kapcsolata alakulását követően. Egyes bizottsági módosító mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Ki van a javaslat mellett, ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. Ügyrendi kérdést szeretne Mikalski úr feltenni a Fehér Oroszország helyzetet történő szavazás előtt. Mikalski úr. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, ahogy emlékeznek, két héttel ezelőtt Strasbourgban elhalasztottuk a szavazást a Fehér Oroszországgal kapcsolatos nyilatkozatról. Egy nappal azután, hogy Lukasenko úr nem kegyelmezett meg két személynek, akiket elítéltek azért, mert egy Minszki, eh, Minszki merényletben részt vettek. Akkor azt mondtuk, hogy ez gyengeségünk jeleként fogják értékelni, és sajnos igazam volt. Ez a két fiatal ember eh, aznap kés, illetve másnap meg is halt, és eh, ez aláhúzza azt, hogy valóban tanulnunk kéne ebből azt illetően, hogy hogy kell Lukasenko úrral és Fehéroroszországgal bánnunk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a fehéroroszországi emberek méltóságban éljenek, szavazzanak, eh, szavazzanak mellette. Köszönöm szépen. Potasjevics úr, ön is megkapja a szót. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Bardzo krótko odnoszę Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden utalni szeretnék a Migácki úr által mondottakra. Valóban én is arra kérek mindenkit, hogy szavazzon a jelentés és minden, az ásfoglalás és minden módosító mellett, de Migácki úr érdekelésével nem értek egyet. Nem értek egyet azzal, hogy gyengeségünket fejezte ki ez az elhalasztás, és hogy emiatt ők végezték ki ezt a két embert. Biztos, hogy enélkül is már ez megtörtént volna. A Strasburgi hét elején Fehér Oroszországban még titkolták ezt a döntést, nem tudta senki, hogy mikor fogják kivégezni az illetőket, tehát azért azt, túl messze mennénk, hogyha azt mondanánk, hogy a mi halasztásunk vezetett ehhez a helyzethez. két héttel ezelőtt lehetőségünk lett volna megváltoztatni a politikát Fehér Oroszországban, de mindenkit kérek arra, hogy szavazzon az ásoglás mellett. Digenár úr is szót kért a szavazással kapcsolatban. Tehát a rappel Wigener. Ügyrendi kérdésről van szó, bár támogatom az előttem szólókat, de tegnap este utolsó pillanatban ö, részenkénti szavazást rendeltek el a kettes és a hatos módosítóval kapcsolatban. A szocialisták erre nem tudtak reagálni, de most azt kérem, hogy mind a két módosítással kapcsolatban személyenkénti szavazás legyen, pontosan a ö, nagyon nagyon fontos halálbüntetésről szóló témáról van szó, és szeretném, hogyha aláhúznánk az elkötelezettségünket annak irányában, hogy ezt nem támogatjuk. Van-e ellenvetés azzal kapcsolatban, hogy a kettes és hatossal úgy szavazzunk, ahogy a felszólás hangzott? Parancsoljon! Én ellenzem azt, hogy személyenkénti szavazás legyen. Már volt ilyen eset. Van egy világos eljárása annak, hogy személyenkénti szavazást kérjünk, és hogyha valaki ezt kéri, akkor azt kell, hogy követnie. Hogyha, valaki hogyha mindig megtennénk ezt, amikor valaki kéri, akkor annak nem lenne értelme. 40-en követik Peten úr, urat, miszerint utasítsuk el a név szerinti szavazást? Nem. Tehát a név szerinti szavazás megtörténik. Áttérünk a szavazásra. On compte, on compte. Számolunk. Bien. Sans en avoir la totale certitude, je pense qu'il y a 40 personnes qui se sont... Azt gondolom, hogy 40 uh, eh, szám megvan, nem vagyunk teljesen biztosak. Hát a, ez a kérés nem került elfogadásra. Szavazunk tehát a hatos módosítóról részekben. Első blokk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Második blokk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Hetes módosító, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Nyolcas módosító mellett ki van, ellene, kitartózkodik. elfogadva egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva kettes módosító első rész mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Második rész mellett ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Hármas módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, állásfoglási indítvány mellett ki van, ellene, ki tartózkodik, Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. Áttérünk speciális bizottságok eh, tagjainak kinevezésére, a szervezet bűnözés, korrupció, pénzmosás problémával foglalkozó különbizottság tagjainak kinevezése. Nem volt ellenvetés, tehát ezt elfogadjuk. Lambsdorff úr jelentése a következő, az Európai Demokráciai Alap nincsen módosító mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Bűtös jelentés Szerbiára vonatkozóan Kassin úrnak adom meg a szót. Kacsin úrnak, javítja magát az elnök. Kacsin úrnak parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégáim, tudomásomra jutott, hogy Szerbia még nem küldött egy aláírt egyezményt az a Belgrád-Pristina tárgyalójának, Robert Cooper úrnak. Ezt az egyezményt február 28-án értékel, és ez volt az egyik nagyon fontos feltétele annak, hogy Szerbia március 1-én megkapja a, a jelölt országi státuszt, de még, és megígérték, hogy elküldik ezt a megállapodást, de nem küldték el. E, nagyon fontos ennek a végrehajtása, és ezért felszólítom Szerbia kormányát arra, hogy ezt a dokumentumot küldje el, és ezzel demonstrálja elkötelezettségét arra, hogy az, az, az egyezmény egyezményt kívánja be, be, is, be is kívánja tartani. Az árnyékjelentéstevők nevében kérem ezt mindenkitől. Köszönöm Kacsin úr, áttérünk a szavazásra. Hármas módosító mellett ki van? Ellene tartózkodás elfogadva. Hatosok a fogyottá válik a négyes módosító mellett ki van? Ellene kitartózkodik elfogadva. 7-es okafogyott 8-as mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Állásfoglási indítvány név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, a nagy többség elfogadta, gratulálok a jelentéstevőnek. Áttérünk az állásfoglalási indítványra a Koszovó bővítésével kapcsolatban. Lunacsek asszony kér szót. Parancsoljon. President, I would first of all want... Először is szeretnék szerintem megköszönni az árnyék jelentéstevők együttműködését. A jelentés az Koszovó európai perspektíváját erősen támogatja. Megjegyzésem az lenne, hogy mivel a jelentésről a külügyi bizottság már két hónapja szavazott, azóta nagyon sok dolog történt Koszovóban és Koszovó körül is, például Pristina és Belgrád közötti tárgyalás pozitív eredménye, illetve a tanácsi következtetések, amelyek további európai integráció útját készítették el Koszovónak. Ezért 11 módosítót adtam be ezeknek az eseményeknek a fényében. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy támogassa ezeket. A szocialisták az első módosítóra nemet fognak mondanak, és a 13 az szintén a 13-as a szintén a dialógus eredményéről szól, az, hogy az módosító az elején szerepel, az nem helyes. A kettes paragrafus alatt kellene ennek szerepelnie, amely a tárgyalásról szól, úgyhogy szeretném a szocialisták jelentéstevőjét és a szocialistákat arra kérni, hogy ezt az átcsoportosítást, ezt az áthelyezést támogassák. Hogyha a szocialisták ezt nem fogadják el, akkor szeretném megkérni az képviselőket arra, hogy ellene szavazzanak, mert a kettes bejegyzés ezt már lefelé. Köszönöm. Rucsek úr, parancsoljon! Ellenő, ellenezzük ezt az áttételt, szeretnénk úgy megszavazni az jelentést, ahogy most jelenlegi formájában van. Lunacek asszony javaslatáról szavazunk, hogy kiderüljön. Hagyjuk a dolgokat a régi formájában, és kérjük Lunacek asszonyt, hogy adja vissza a módosítóját. A 13-as mellett ki van? ellene elutasítva. Ellenőrizzük? A 13-asról megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es módosító mellette tegye fel a kezét. Ellene ki tartózkodik, elutasítva. Kettes módosító két részben. Első rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész mellette megnyitom a szavazást. Név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös módosító, tegye fel a kezét, aki mellette van. Ellene, aki tartózkodik, elutasítva. Hármas módosító, van egy szóbeli módosító, amelyet Luna csak asszony nyújtott be, ki van. Luna csak asszony visszavonja ezt a szóbeli módosítót, rendben. Luna csak asszony parancsoljon. Tekintettel arra, hogy a szövegben részletesen szerepel, hogy miről is van szó, nem akarom ezt megismételni. Itt az elmúlt két napnak az aktuális eseményéről van szó. Ezeket kívántuk a jelentésbe behelyezni, tehát így hangzik a módosító indítvány. Üdvözöljük azt, hogy a stabilizációs és együttműködési e, megállapodással kapcsolatban a bizottság egy egy megvalósíthatósági tanulmányt készít, és üdvözöljük a füle tanulmányra, tanulmány megindítására való javaslatát, amelyet az első integrációs tanács fényében indít el, és reméljük, hogy a legkésőbb ősszel kész lesznek ezek a tanulmányok. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval kapcsolatban? Nincsen. Van? Nincsen? Akkor szavazunk ki van mellette, ellene, ki tartózkodik? Elfogadva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as Ellenőrizzük a nyolcast, megnyitom a név szerinti szavazást a nyolcas módosítóról. Lezárom a szavazást. Elnézést, mondja az elnök, elfogadva. 20-as D mellette, ki van mellette, tegye fel a kezét, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a név szerinti szavazást a tízes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 1-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, fog, név szerinti szavazásra, teljes állásfogás indítványról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. Áttérünk az állásfoglási indítványra bővítés jelentés Törökország. 17-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os módosító, itt van egy szóbeli módosító indítvány, Omen Rajton asszony nyújtotta be. Van-e ellenvetése valakinek? Rómer Rajten asszony, mutassa be ezt a szóbeli módosítót, kérem. Parancsoljon, öné a szó. I would like to add... Szeretnék hozzátenni valamit szóbeli módosítóként. Etnikai és vallási közösségek. Ennyit. Van-e ellenvetés az elhangzott szóbeli módosítóval kapcsolatban? Nincsen Szavazunk részenként. Egyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a kettes blokkot, tehát a 26-os második részét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. A hármas blokk mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene ellenőrizzük fogjuk a 26-os negyedik részét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Hezitálok. Név szerinti szavazás az egyes módosítóról. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 13-as módosító részenként első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as D mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es. Van egy szóbeli módosító indítvány, Obiolsz úr nyújtotta be, mutassa be, kérem. Elnök asszony, el fogom olvasni a szöveget, amelyet a 14-es helyet szeretnénk. A jelenlegi európai tisztviselők ellen indított török újságokban olvasható támadásokat elítélik, és nyomozást kíván ezekben az ügyekben. Lambsdorff úr ügyrendi kérdésben kért szót. Voilà. Uh, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én frakcióm nyújtotta be az eredeti módosító indítványt. Sajnálatosnak tartjuk azt, hogy az Amán nevű lapot nem tudjuk uh, itt megemlíteni, hiszen csak ezt támogatta meg Párizsban, Londonban, Zürichben és Rotterdamban. Frakcióként Obi Olszúr módosító indítványával egyet fogunk érteni, és kiszervezésre szeretnénk juttatni ezt, hogy a sajtószabadság kulcsfontosságú kérdés számunkra. Köszönöm. Van -e valaki, aki ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Nem akkor a 14-es mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 39-es bekezdésről pontról szavazunk. Első rész, megnyitom a név szerinti szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Második rész, név szerinti megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 48-as pont, eredeti szövegről, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es módosító részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, az 50-es bekezdésről szavazunk mellette, ellene, nem világos, egy kicsit fáradnak, mellette még egyszer, ellene, elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, név szerinti szavazás, a nyolcasról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, nagy többséggel. 9-es módosító részben, első rész mellette ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 22-es részen kéti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene, elfogadva. 58-as pont, Dartmouth úr szóbeli módosítót nyújtott be. Dartmouth úr, parancsoljon öné a szó. Mikrofon nélkül beszél a hozzászóló. Mettez votre micro, il n'est pas allumé. Kapcsolja be a mikrofonját, kérjük. Voilà. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Felolvasnám a szóbeli módosítóst. Úgy gondolja, hogy a tagsági tárgyalások török, tárgyalásokat Törökországgal meg fel kellene függeszteni addig, amíg Törökország meg nem szünteti azt a vízummentességi egyezményt, amelyet 2009-ben írt alá Bashar al-Assaddal, a szíriai elnökkel. Comment oral. Szóbeli módosító indítvány hangzott el. Y Nincsen ellenvetés. Várjanak. La cet amendement oral n'est pas retenu puisqu'il y a plus de personnes. Több mint negyvenen jelezték ellenvetésüket, tehát nem fenntartható ez a szóbeli Omen Rajten asszony parancsoljon, kérem, mindenki maradjon csendben. Omen Rajton asszony parancsoljon. This has nothing to... Elnök úr, ennek eh, eh, semmi köze nincsen a eh, szóbeli változtatáshoz. A normál eljárás keretében kellett volna ezt bemutatni. Én ellenzem ezt a szóbeli módosítót. Átérünk a szavazásra. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva nagy többséggel gratulálok a jelentéstevőnek. Áttérünk Montenegro bővítésére, kettes módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Szavazunk a teljes elfogadásról név, indítványról, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva nagy többséggel. úr jelentése a következő felelős vállalati irányítás uniós keretei, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, nem világos, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Bodúr, szóbeli módosított jelzett, az egyes módosítóval kapcsolatban parancsoljon öné a szó. Allumez votre micro. Kapcsolja be kérem a mikrofonját. Oké. Okay. Mulțumesc. Aș dori să adaug cuvântul... Köszönöm, elnök asszony. A voluntary, önkéntesen történő szót szeretném a 18a pont ba betűzni. Köszönöm. Az egyes módosító mellett ki van? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas módosító. Jó, ellenőrizzük, mondja az elnök. Megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az elsfoglalási indítvány mellett ki van ellene nem egyértelmű, elektronikusan szavazunk a teljes állásfoglalási indítványról. Le vote qui était ouvert est en train de se fermer. Az a szavazás, amelyet megnyitottunk, lassan lezárul, elfogadva. Gratulálunk Bodó úrnak. Áttérünk Ivanov asszony jelentésére, Európai Beruházási Bank. Egyes módosító név szerint egy szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 39-es pont mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81-es mellette, ellene, és elfogadva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 89-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, egy kicsit lendületesebben a karjaikkal, 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 101-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 114-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Gratulálok, illetve először az állásfogás mellett ki van, ellene, Göbbelsz úr ügyrendi kérdést szeretne felvetni. Elnök asszony, úgy tűnik, hogy ön egy kicsit túl gyorsan haladt a szavazásnál, a második bekezdésnél, a 89-es pontban. Szeretnék elektronikus ellenőrzést kérni a második részről. Sajnos nem tudok önnek eleget tenni, tehát áttérünk a végső szavazása mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A Valea jelentés a következő 2010-es jelentés. Uniós állampolgárság egyes módosítók, részenkénti szavazás első rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as bekezdés részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, nem egyértelmű, elektronikusan szavazunk a második részről, név szerinti szavazás, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva két szavazattal. Considerant I, I preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük az I preambulum bekezdésről, megnyitom a név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva az állásfoglalás indítványról szavazunk, tegye fel a kezét, aki mellette van ellene, tartózkodás elfogadva. Gratulálok és köszönöm. Áttérünk a magyarázatokra. Lambsdorff úr parancsoljon, öné a szó, egy kis csendet kérek mindenkitől. In den Abstimmungslisten. A szavazólistákon a jelentésem, saját kezdeményezés jelentésként szerepelt, ugyanakkor az ügy rendi szabályzat technikája szempontjából a tanácshoz intézet ajánlásról van szó, tehát nem is kellett volna szavaznunk a jelentésről tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzat alapján elfogadottnak minősül, amennyiben a frakciók részéről nincsen módosító indítvány. Éppen ezért kérem a dokumentumok kiavítását, illetve helyesbítését. Merci, monsieur Lambert, vous sera pris en compte. Je vous remercie. Köszönöm szépen, Lambsdorff úr, ezt figyelembe fogjuk venni, tehát a szavazatmagyarázatokra térünk át. Great. <laughs>